Iniziamo. Elkezdjük. Bene, cari colleghi, riprendiamo i nostri lavori. Kedves kollégák, akkor folytatnánk az igen sűrű délután munkáit. Próbáljuk meg minél gyorsabban tenni ezt. Első pontban a 2010-es költségvetés harmadik szakasza. Elizabeth Jégl a vélemény előadója, a budget bizottságtól. Tudjuk, hogy a 2010-es év egy fontos év a költségvetés szempontjából is igen szűk marzsinokkal dolgozó, egy nagyon merev pénzügyi szigort ír elő. 108 módosító indítványt sikerült ma ezzel kapcsolatban összegyűjtenünk. Elizabeth Jegel a jelentéstevőnk azonnal előterjesztette a véleményét, és mindenki igen szoros határidőkön belül járult hozzá munkához, munkához, miután nagyon hatékonyan tudtunk dolgozni a témával kapcsolatban. Ez is jelzi a nagyon mély aggályokat, amelyek az európai mezőgazdasággal kapcsolatban mindannyiunkat eltöltenek, hiszen tudjuk, hogy komoly gazdasági válság sújtja és ezen belül is nagyon nehéz időket megélő ágazatok léteznek benne, láttuk ezt mondjuk a tejtermelőknél. A módosítókat meg fogjuk vitatni, valamint magát a ö, véleménytervezetet is, és aztán holnap fogunk a módosítókról szavazni. Emlékeztetném önöket arra is, hogy a határidő de esetleges további módosításokra vonatkozóan, a jelent, vélemény véleménytervezet módosítására vonatkozóan szeptember 9-e délben jár le. Ismétlem, szeptember 9-e délben jár le a módosítások további határideje. Most megadnám a szót az előadónknak, Jegül képviselőasszonynak, hogy a módosítókat mutassa be, valamint magát a jelentéstervezetet, és jelzem azt is, hogy a bizottságnak is itt vannak a képviselői, azt hiszem Mr. Jones, nem, Bokman, Bokman asszony. Jegl képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a bevezetést és szeretnék jó magam is köszönetet mondani azért, hogy ma délelőtt a bevezetőjében biztos asszony részére felvetette ezt a kérdést, és ami most itt nemrég elhangzott, ez a jövőbeni feladatunk valóban, tehát kiértékeljük a Lisszaboni szerződést, de látjuk azt, hogy az Agrárbizottság tagjaiként teljesen új felelősségek hárulnak ránk, mint a múltban, tehát biztos vagyok abban, hogy közösen meg fogunk tudni felelni ezeknek az új feladatoknak. Először is az állásfoglalás tervezetére szeretnék kitérni, és ezt a nyári szünet előtt adtam le, és lefordított változatban ezek rendelkezésre állnak. Szeptember 9-i állapotnak fognak ezek majd megfelelni, és arra kérek mindenkit, hogy ezt olvassa el kritikus szemmel, és tudom azt, hogy más problémáink is vannak, de természetesen ez a tervezet a teágazatra helyezi a fő fókuszt, úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos terület, de további fontos területeknek is van itt még hely, tehát arra kérek mindenkit, hogy a módosításokat szeptember 9-ig nyújtsa be. Tehát amivel ma szeretnénk beszélgetni, illetőleg holnap szeretnénk megszavazni, e, méghozzá itt a 2010-es költségvetésről van szó a bizottság részéről, én ezzel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon kevés időm volt, illetőleg van jelenleg is erre a kérdésre, tehát nagyon gyors eljárást kell végrehajtanunk. Mindannyian nyári szüneten voltunk, ugyebár, de örülök annak, hogy érkeztek módosítási indítványok, és nagyon röviden szeretném elmondani a saját véleményemet ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Köszönjük szépen. Akkor helyet cserélek azért, hogyha jobb mindenki más számára a munkakörülménye, akkor én természetesen szívesen segítek ebben, hogy egy másik mikrofonnál folytatom. Tehát kaptunk módosítási indítványokat, a szavazati lista itt megérkezett hozzám, és ezzel kapcsolatban is kérem majd az önök álláspontját. Na most, ami az alapvető kérdéseket illeti a saját módosítási indítványaimban, azt kértem, hogy a költségvetési tervezetbe helyezzék vissza az összes javaslatot, amit idáig töröltek volt törölt volna a bizottság, tehát ami az export támogatásokat illeti, raktározással kapcsolatos kérdéseket, illetőleg egyéb más prémium eh, kérdéseket, hogyha nem is feltétlenül az a véleményem, hogy az exporttámogatás és a raktározás támogatása jövő tekintve a legjobb megoldás lenne, de azt mondom, hogy valóban ezek az eszközök a múltból származnak, a piaci rendtartásnak a részei, most azonban úgy néz ki a helyzet, mintha ezek lennének az egyetlen megoldások, ezek aktuális megoldási lehetőségek, de azt hiszem, hogy kell keresnünk további pénzügyi megoldásokat, lehetőségeket, tehát mindenképpen egy, én mindenképpen nem támogatnék egy totális váltást tekintettel éppen a mezőgazdaság, mezőgazdaságban dolgozók érdekeire. Nem Bevittem egy tételsort, 420 millió euró, euróról volt szó az Európai Konjunkturális Program támogatására, mert van ilyen, hogy konjunkturális program természetesen, de az ott lévő szám eltűnt, ezt kellene visszatennünk. A További kérdések, az iskolatej, iskola gyümölcs kérdése, ezzel kapcsolatban világos többség alakult ki a szavazások során. Ezeket is lerövidítették, meg, lerövidítették vagy részben törölték. Úgy gondolom, hogy itt is vissza kellene térnünk a múltbéli eljárásokhoz. Ami a tejkvótákat illeti, ez illetőleg a tej alapokat illeti ezzel kapcsolatban. Már elmondtam a véleményemet. Ez a vitában már megjelent a mini, mini tejcsomag keretében, és akkor elhangzott az is, hogy erre már a jövőben nem lesz szükség. Na most, hogyha eltörlünk piaci rendtartási eszközöket, és ebben az esetben a pénzek visszakerülnek a tagállamok részére, tehát a tej alapot adott esetben ebből támogatni lehetne, fönn lehetne, lehetne tartani ezt az alapot az ilyen módon felszabaduló eszközökből. Tehát én foglalkoztam ezzel a tejalapal, illetőleg a bizottság képviselőjének a véleményét is meghallgathattuk ezzel kapcsolatban. Ennek ellenére az a véleményem, hogy szükségünk van erre az eszközre. Ez egy további pótlólagos eszköz arra nézve, hogy a tagállamok célirányos támogatást tudjanak adni. További kísérleti projektek is megjelennek, amelyekről részben már pozitív módon szavaztunk, és a pénzt is rendelkezésre bocsájtottuk. Tehát, hogyha mindarról kedvező döntés születik, amit én javasolnék, hát ez egy nagyon kellemes meglepetés lenne számomra, de azt is látnunk kell, hogy egyáltalán mik a prioritásaink a szavazati, szavazási folyamat során majd látni fogjuk a következő hónapokban, amikor közösen leüljük ezeket a kérdéseket megvitatni a Költségvetési Bizottsággal, be tudjuk mutatni akkor a Költségvetési Bizottság számára a saját prioritásainkat. Ez egy nagyon fontos feladat. Ennyit szerettem volna egyelőre hozzáfűzni, elnök úr. Én köszönöm. Jeglasszony nagyon világos volt az expozéja, és mindannyian megértettük a fontosságát annak, amit előttünk áll ezen a szövegen keresztül. A következőt szeretném, aki akar most hol, szóljon hozzá, aztán a bizottság következne, és végül újra a, az előadó. Santos, Luis, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is a gratulációval kezdeném Jegő képviselőtársam irányába, kiváló munkát végzett. A, az általunk megszokott munka után, ugye az előző jogalkotásra gondolok, itt most egy rendkívül precíz, újra csak pontos munkát láthatunk, és a, mindezt mondhatom egyébként az árnyék előadónk nevében is, aki most nem tudott jelen lenni, de rendkívül sok kapcsolat volt közte és Jegő asszony között, nagy haszonnal. Szeretném a kollégákat tájékoztatni arról, hogy a szocialista frakció kész arra, hogy támogasson egy sor módosítót, mindenek előtt azokat, amelyek választathatnak a tejszektor nagyon súlyos helyzetére, amit megerősítettem a délülötti vita is. Készek vagyunk arra is, hogy a elfogadni a gabonaexportra vonatkozó visszavételeket. De egy sor olyan módosítót nem tudunk támogatni, amelyek túlzottan populistának tűnnek, és amelyek egy sor korábban kialakított kompromisszumot kockáztatnak csupán a közös mezőgazdasági politika terén. Természetesen figyelembe véve majd a ennek mélyebb revíziója során kialakított vitákat. Nagyon konstruktív hozzáállást szeretnénk a szarvasmaratermelőkkel termelőkkel kapcsolatban kialakítani konkrét választ várunk a tejszektor válságára. Ezt annélkül azonban nem lehet megadni, hogy költségvetési vetülete ne legyen a dolognak. Köszönöm, köszönöm, én köszönöm, Luis, mondja az elnök úr. Fontos lenne megfelelő jeleket adni, továbbítani. Ma már többször hallhattuk azt, hogy a véleményünk szerint a tejtermelésre vonatkozóan nem elégségesek a bizottságnak a válaszai, többre van szükség, ebbe az irányba dolgozunk. Van-e további hozzászólási igény? Albert Dess, Albert, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani a frakció nevében Jegle asszonynak ezért a rendkívül elkötelezett és komoly munkáért igazán kiváló módostásokat tervezett be, és tudom, hogy mindegyik egyenként is megérdemli, hogy részletesen foglalkozzunk velük, és remélem, hogy egy jó kompromisszumot sikerül majd találnunk Na most szeretnék a délelőtre visszatérni, amikor a biztos asszony is arról beszélt, hogy nagyon kevés pénzeszköz áll rendelkezésre, tehát és nekünk erőfeszítéseket kell tennünk másokhoz hasonlóan, hogy a nehéz helyzetre való tekintettel megfelelő mennyiségű pénzeszközt bocsássuk rendelkezésre, hogyha megnézzük, hogy mi történik Európában és hazámban, Németországban, tehát állami támogatási rendszerekben részesülnek a bankok, pénzintézetek például, akkor azt hiszem, hogy a mezőgazdászok ugyanúgy megérdemlik a hasonló mértékű támogatást hasonló nagyságrendekben és amit én jónak tartok, és szükségesnek is, hogy éppen az alacsony árhelyzetben, a vaj esetében, vagy a tejtermékek esetében, tehát hogy biztosítsunk támogatási lehetőségeket arra, hogy például az élelmiszeripar foglalkozhasson a vajzsír, illetőleg a vaj feldolgozásával ismételten, hiszen nem szabad ebből kiszállnunk, és ez egy nagyon jó esélyt lehet lehet, jelentene, hogy az alacsony szint mellett újra beléphessünk, és ez óriási piaci lehetőségeket is rejt magában. Az elmúlt évben beszéltünk ugyebár arról, hogy egy kiló vaj több mint négy euróba került, és itt 1800 tonna vajzsírról volt szó, sok tízezer hektoliter tej feldolgozásáról volt szó, és az árak az óriási kínálat következtében egyszerűen a mélybe zuhantak. Úgy gondolom, hogy a helyzetet mindenképpen tehermentesíteni kell Európában, Németországban egyaránt, és nekünk gondoskodnunk kell arról, hogy a bizottságot jobb belátásra bírjuk, és együttműködést hatékony hatékonyabbá tegyük. Ekle asszonynak köszönetet mondunk a munkáért, viszont mi más következtetéseket vonunk le. Egy pontban azonban egyet tudunk érteni, hogy a politikát a különféle szakterületeken meg kell változtatnunk tehát ha jövőben is folytatjuk az exporttámogatások útját, akkor azt hiszem, hogy a hibás irányba menetelünk előre. Talán rövid távon, e, rövid távon ez segít, viszont hosszú távon mindenképpen akár e, jelentős kockázatokat is rejthet magában. Tehát le kell vonnunk a következtetéseket éppen a ma délelőtt elhangzottak alapján. A paraszgazdák részére lehetőséget kell biztosítanunk, hogy közvetlenül részt vehessenek a piaci e, folyamatokban, és a parasztgazdáknak legyen lehetőség arra, hogy a kínálati helyzet alakulásába direkt módon beavatkozhassanak, tehát ne csak exporttámogatások eszközeivel dolgozzunk, hanem egy valódi piaci politikát tudjunk végrehajtani, amely csökkenti aztán a felesleges mennyiségeket. A dél-afrikai tejtermelő gazdaságok szervezetének képviselője is felszólalt ugye a múltban, és ott sok minden elhangzott, többek között olyanok is, amelyek pont ellentétesek a mi e- elképzeléseinkkel, tehát ott panaszkodott például az olcsó tejről, az, az olcsó tejtermékek miatt, amik Európában érkezik és elöntik a piacot. Tehát úgy gondolom, hogy az export támogatás eszközét azt a termelő kezébe kellene adni, rá kellene bízni őrájuk, hogy hozzák rendbe a tejpiacot saját maguk. Köszönöm, Mártin. Morvai Krisztina Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy semmilyen visszacsatolást, vissz, visszajelzést nem látok az én javaslatomra vonatkozóan, ugye az új szociális kereszt megfelelésre vonatkozóan. Amikor nagyon mély a válság a világban, akkor felelősséget kell vállaljunk azért, hogy lépéseket teszünk a válság megoldására, és megtartjuk, illetve új munkahelyeket teremtünk mezőgazdaságban és a vidéki területeken. Ez rendkívül fontos lenne azért, hogy a szociális igazsághoz hozzájárjunk. A javaslatom jogalapja a 39-es cikke a római szerződésnek. Ez azt mondja, a közös mezőgazdasági politikának a célja, pont, pont, pont, ugye többféle dolog, és optimális kihasználása a gyártási tényezőknek, különösen a munkaerőnek, vagyis a munkaerővel is foglalkozik már maga az alapszerződés, nem csak a profittal, meg ilyen dolgokkal. Úgyhogy a javaslatom az volt, hogy tegyünk tartalékba 10%-ot a jelenlegi támogatásokból, a tejszektorban, az SPS-ben is, többféle módosító javaslatom van egyébként a jelenlegi támogatási forrásokra vonatkozóan. 10%-ot tegyünk félre azért, hogy vezessük be ezt az új uh, fajta támogatást, amit olyan gazdák kapnának, akik munkaerőt teremtenek, vagy megtartanak munkahelyeket. Mit is jelentene ez a tejiparban? Mondjuk van egy kis gazdálkodás, ahol jelenleg mondjuk egy ember dolgozik, a férje. Ezzel a támogatással egy második munkahelyet lehetne teremteni, mondjuk a feleség számára. Nagyon örülök, hogy a javaslat nagyon népszerű itt a mellettem ülő barátaim körében. Például a feleség valamilyen hagyományos gyártásra foglalkozhatna, például a sajtkészítéssel, és akkor egy plusz munkahelyet teremtenénk ezzel a pénzzel. Egy, illetve két oldalas összefoglalót készítettem a módosító javaslatom lényegéről. Sok számítás van benne, és itt mutatom be, hogy az Európában a gazdálkodóknak milyen plusz lehetőséget jelentene ez, illetve hogyan járulna hozzá a szociális igazságszolgáltatáshoz. A gazdákat ösztönözni kellene arra, hogy a közpénzeket arra használják fel, hogy a közjóhoz hozzájáruljanak, tehát ha segítjük a gazdákat abban, hogy munkáról teremtsenek a közösségükben, a családjukban, akkor ez pozitívnak látni. Szeretnék az előadótól valamilyen visszajelzést kapni, illetve szeretném tudni, hogy miért nem figyelt föl erre a javaslatba, és kérne mindenféleképpen a válaszát erre. Köszönöm szépen. Rendben, ha nincs további hozzászólás, akkor megadnám a szót a bizottságnak, Bocsman asszonynak ezt követően visz, meghallgatjuk az előadó válaszát. Tessék! Köszönöm, elnök úr! Csak néhány megjegyzéssel élnék a véleménytervezetre vonatkozóan. Először is a bizottság természetesen üdvözli azt a javaslatot, hogy a PDB-t visszaállítjuk. Az előadó ezt egyik javaslatként szerepelteti a javaslatában, ugye ezt a tanács vette ki. A tervezetben nagy üdvö, nagyon is üdvözöljük az utalásokat. Egy sor módosítás igazából a bizottság is mindenféleképpen támogatna, és a bizottság október végén fog kiadni egy erre vonatkozó anyagot amiben megvizsgáljuk a jelenlegi piaci helyzetet, természetesen a tej szektort is beleértve, meg fogjuk vizsgálni, hogy a bizottsági javaslatnak mely részét kell módosítani, hogy, illetve hogy van-e további költségvetési igény. Azt is szeretném megemlíteni, hogy a mezőgazdasági főigazgatóság számára nagyon fontos az, hogy az előadó javasolt egy ad, a 0105-014-es sort pluszban. Ez egyébként a bizottság eredeti javaslatában is szerepelt. Hogyha ezeknél a soroknál csökkentés fog előfordulni, akkor nincs ennek a visszaállítására lehetőség. És a mezőgazdasági főigazgatóság pont ezt a tétes sort használja föl, amikor a tanulmányokat kell, hogy kifizesse, úgyhogy ezt fontosnak tartom. Ami a tejipari szektorra vonatkozó javaslatokat illeti, itt ugye ma a biztosasszony megjelent, úgyhogy természetesen a, a biztos asszony véleményéhez semmi hozzáfűzni valóm nincsen. Az iskola gyümölcs kapcsolatban elmondanám, hogy az az összeg, ami egy 2009-2010-es iskolai évre el van különítve, ez 90 millió, ez a bizottság javaslatában szerepelt. A költségvetési technikák, illetve a költségvetés mögötti technikák miatt az utolsó harmadot majd 2011-ben fogjuk kifizetni, csak azért, mert a végső igényt a következő év iskolai szünetet követően fogják az iskolák benyújtani, és ezért kerül át a 2011-es költségvetésbe az összegnek egy része, hiszen ellenőrzésekre is szükség van. Tehát a 60 millió a költségvetésben egyáltalán nem jelenti azt, hogy korlátoznánk az iskolai gyümölcs témáját. Az eredet 90 milliós bizottsági javaslat érvényes. Az telje kapcsolatban elmondanám, hogy nincs korlátozás, nyitott korlát, hogyha a tagállam többet költ, erre van lehetősége, Egyébként 2090-ben a költségvetéshez képest többet költöttek a tagállamok, illetve magasabb összeget írtak be, a bizottság természetesen meg fogja téríteni ezeket a költségeket. Aztán néhány általános megjegyzésem lenne a módosításokhoz. A módosításokban látok egy sor olyat, ami olyan irányba mutat el, amit már az állapotfelmérésben is említettünk. Például a Kender és a Lenre vonatkozóan ezeknek a szétválasztása meg fog történni legkésőbb 2012-es piaci évben. Úgyhogy egy sor javaslat igazából már szerepel az állapotfelmérésben is, és a bizottság természetesen követni fogja mindazt, ami az állapotfelmérésben szerepel. A felárakkal kapcsolatban is lenne egy megjegyzésem. 1,1 millió, ez a teljes kettes fejezet, tételre vonatkozik, illetve fejezetre az egyes pillére vonatkozóan. Ez 1 milliárd 1 millió, vagyis 900 millióval kevesebb, ezt szerettem volna pontosítani. Úgyhogy ha a bizottság 1 milliárd 1 milliós összegről beszél, akkor ez a brüsszeli küszöb. Ennyit szerettem volna pontosítani. Köszönöm. Bene, ringraziamo. Én köszönöm. Megköszönjük a bizottság hozzászólását. Bocsánat, asszonynak. Most pedig Jegel asszonynak adnám vissza a szót, hogy zárjuk le ezt a vitát, és holnap rátérhetünk a szavazásra. Jegel asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és mindenkinek köszönetet mondok a kollégáknak, kolléganőknek, akik hozzászóltak, és szeretnék köszönetet mondani a bizottság képviselőjének is. Az összes hozzászólásnak egy célja volt, méghozzá az, hogy a mezőgazdaságban dolgozókat, a gazdákat erősítsük meg jelenlegi pozíciójukban, és felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, milyen út vezet el idáig. Tehát természetesen érzékeltem az összes kérdést és a célt is, ezek nem újak, ezekkel már a múltban is foglalkoztunk, viszont a költségvetési eljárásban nem tudunk egy új típusú mezőgazdasági politikát bevezetni, tehát a jelenlegi keretekhez kell igazodnunk, és ebben a biztos asszonynak igaza volt. 2001-ben volt egy mezőgazdasági reform állapotfelmérésre is sor került, és most az a feladatunk, hogy a jelenleg érvényes alapokon dolgozzunk. Nem akarok senkinek se az ötleteit megkérdőjelezni, de sajnos ezek az, alap, ezek az alapok vonatkoznak ránk, ezeket nem tudjuk változtatni. 2000 2010-es költségvetésről beszélünk, ez a rövid távú kérdés, de a hosszú távon akarunk gondolkodni, akkor is a jelenlegi helyzetből kell kiindulnunk, ezt kell alapul vennünk, mint hátteret ugyanezt szeretném önnek is elmondani, Morvai asszony, én elolvastam, amit ön javasolt, nagyon pontosan elolvastam, sőt, el is gondolkodtam rajta eléggé részletesen, viszont nincsenek meg a törvényi hátterek, nincs meg a törvényi háttér, amelynek alapján tudnánk ezt bevezetni, tehát nem tudjuk totálisan megfordítani a mezőgazdasági politikát. Éppen ezért az ön javaslata természetesen értékelésre méltó, hosszú távon fenntartható, elismerésre méltó, azonban jelenleg a törvényi háttér hiányzik hozzá tekintettel arra, hogy aktuálisan nem tudjuk 10%-ot elvenni a parasztgazdáktól, ők nem tudnák ezt értékelni, hogyha 10%-ot elvennénk tőlük a közvetlen kifizetéseknél, vagy, és azt mondjuk, hogy jó, hát akkor ezt a pénzt elvesszük tőletek, de betesszük egy közös alapba, szóval ezt elég nehéz lenne jelenleg elfogadtatni velük. Köszönetet szeretnék mondani a bizottság képviselőjénél is. A gondolatokért, és azt hiszem, hogy közösen fogunk tovább gondolkodni arról, hogy a pénzügyi kereteket hogyan tudjuk betartani, Mindjárt számára ez egy óriási kihívást jelent, méghozzá, hogy a otthoni nemzeti kormányokban dolgozó kollégákat is meggyőzzük az Európai Uniós közös mezőgazdasági politika észszerűségéről és az ott megfogalmazott célok kivitelezhetőségről. Ami az iskolatei és iskola gyümölcs programot illeti, én ezt nagyon fontos programnak tekintem, és gondolom, hogy ma délelőtt el is elhangzott, hogy itt a kollégák körében osszunk ki tejet. Az ötlet nagyon tetszett természetesen de úgy gondolom, hogy talán még a gyerekeknek, az iskoláskorú gyerekeknek is nagyon fontos ez, tehát ez mindenképpen példaértékű lehet, hogy tejet és gyümölcsöt osztunk ki az iskolákban, és hát reméljük, hogy nagyon sok tagállamban követik ezt a igencsak elismerésre méltó kezdeményezést. Köszönjük szépen! Nagyszerű. Akkor most azt mondanám, hogy az ötös napi rendi pontot megoldottuk. Ha ezzel kapcsolatban nincs további hozzászólás, akkor folytatnám. Emlékeztet arra, hogy holnap lesz ezzel a témával kapcsolatban a szavazás, és fontos is lenne ezen jelen lenni mindenkinek, hogy minél előbb elfogadhassuk magát a, az anyagot. Most pedig eh, pillanat. Grazie. Eh, mi Emlékeztetek arra, hogy én is emlékeztessem önöket arra, hogy miután holnap lesz a szavazás, hogy ki kihozza magával a szavazó kártyát, mert hogy elektronikus szavazás lesz, tehát mindenkinél legyen vele. Köszönöm, Jégről asszony. Hatos napirendi pont, a VTO-ról szóló tanulmány ismertetése. Erről eszmecsere. Most egy rövid ismertetés következik, és ennek kapcsán Oliver Prost urat szeretettel köszöntöm, Maxim Prudent is. Ők fogják ismertetni a VTO-n belüli mezőgazdasági tárgyalások eredményeit a 2008-as viták kudarca után. Ez egy nagyon fontos téma, a biztos asszony is emlékeztetett minket erre, a G8-ak keretében lesz egy ünnepélyes kötelezettségvállalása a tárgyalások folytatására, hogy még 2010 ezen belül ö, megállapodásra juthassanak. Ennek ö, létfontosságú a jelentősége. Ö, ezért is hallgatjuk meg ezt a tanulmányt, és esetleg utána erről egy vitát tartanánk. Prost eh, úr, éj a szó. Hol van ő? Ott van. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, Olivier Prostnak hívnak, a VTO tárgyalásokról tanulmányt kellett készítenünk, erre kértek föl minket. Maxim Bodoám kollégámat is szeretném bemutatni önöknek. Ő fogja részletesen bemutatni a az Agri Bizottságnak ezt a tanulmányt. Hát nyolc éves tárgyalást gyorsan néhány percben leírni nagyon nehéz, de próbálom megtenni. Először is néhány kihívásra szeretném felhívni a figyelmüket a mezőgazdasági tételekre vonatkozóan. Az egyik fontos kihívás, hogy a tárgyalások többféle mezőgazdasági modellt tartalmaznak, és ez elkerülhetetlenül konfliktusokhoz vezet próbálunk a tárgyalások során egyensúlyt kialakítani, egyrészt a liberalizáció, másrészt bizonyos mezőgazdasági szakpolitikák fenntartása között. Elmondhatjuk, hogy a tagok a maximálisan elfogadható liberalizációt már kialakítottak, ugye az általános globális szabályozás keretei között. A második kihívás, hogy a Doha forduló az fejlődési forduló, vagyis többféle fejlődési szintet kell figyelembe venni, és elkerülhetetlenül ugye ez is aszimmetrikus engedményekhez fog vezetni. És a tárgyalások még bonyolultabbá válnak emiatt. A harmadik kihívás az egyedi megközelítés, ami, igényt, ami azt igényli, hogy a teljesen tehát a mezőgazdasági témák, illetve az egyáltalán nem mezőgazdasági témák szolgáltatása között kell valamilyen egyensúlyt kialakítani. Még két kihívás van. A tárgyaló felek nagy száma Erugalán például, illetve feltörekvő országok, mint Brazília, India, Kína, tehát fontos tárgyaló országok vannak itt jelen, és néha nehéz az engedményeket értékelni, ami egyrészt azért van, mert a javasolt megoldások bonyolultak, például a tarifacsökkentés, de ugyanakkor a rugalmasság igénye egyszerre elkerülhetetlenül, ugye nehéz átlátni egy ilyen rendszert, egy ilyen helyzetet. Hasonló módon a engedmények hatása az erősen függ a gazdaság helyzetétől. A sok-sok kihívás ellenére meg kell, hogy mondjuk, hogy ma erre már kialakult egy csomag, a WTO zsargonban ezt modelleknek szoktuk nevezni, ami elsősorban technikai kérdésekre vonatkozik. Szeretném most ismételt, ismertetni önökkel a modellek első három pillérjét. Az első a hazai támogatás, segélyezés. A Doha szabályok keretei között például a tárolási támogatás még mindig megengedett lesz, de szigorúbb szabályok fognak rá vonatkozni. Csökkentése vonatkozóan erősebb vállalásokra lesz szükség. A de minimis clause 50%-os csökkentésére kerül sor, és lesz egy általános felső limit az összes kereskedelme torzító ö, intézkedésekre vonatkozóan, például a Blue Box, vagy a De Minimis, és van egy bizonyos jó, a, új dolog, ami termékspecifikus plafonokra vonatkozik, vagyis bizonyos termékekre lehet itt majd koncentrálni. A Green box kapcsolatban a támogatások, vagyis ahol nincs, vagy minimális a kereskedelmi torzító hatás, ezek rendelkezésre fognak állni természetesen, de tehát nem lesz költségvetési korlátja, de új szabályok fognak erre, ezekre vonatkozni. Ez különösen fontos a terület kifizetések miatt az EU-ban. Plusz egy sor rugalmasság lesz bevezetve a fejlődő országok számára, például kevesebb csökkentés, hosszabb végrehajtási időszak, vagy a gyapor támogatás csökkentése. Ezen kívül a Blue Box nak lesz egy új eleme, itt ugye a közvetlen kifizetések szerepelnek termelési korlátozása, ahol nincs csökkentési vállalás. A Blue Box támogatásnak lesz egy plafonja, mint a többi esetben is. Másrészt az Egyesült Államok kívánságára a bluboknak a hatáját kiterjesztjük, és az Egyesült Államok azt kérte, hogy a gyártási korlátozást ne legyen érvényes, hiszen itt ciklus ellenes vagy ciklus ellentétes kifizetések vannak. A piaci hozzáférés kapcsolatban a Doha szabályok további tarifacsökkentést is tartalmaznak, illetve további előírásokat a e, tarifa eljárás, vagy tarifakvóták, tarifa e, e, szint megállapítások tekintetében. A tagállamok egy sor terméket érzékelnek nevezhetnek, és ezek a tagok kell majd, hogy odafigyeljenek a határon gyakorlatilag ezeknek a termékeknek a mozgására. Ugyanakkor tarifa kvóta kiterjesztése. Ez azt jelenti, hogy ha a vállalásunkat terje, teljesítjük, akkor a kótákhoz alacsonyabb tarifákat kell majd kapcsolni. Aztán a speciális vétáradék már a fejlődött országok korábban ezt alkalmazták. Lehet, hogy ez már a szabályok szerint ki fog futni. Aztán a piaci hozzáférése kapcsolatban még mindig lesz egy sor speciális véd lehetőség, protekcionista lehetőség fejlődő országok számára a speciális termékekre vonatkozóan érzékeny termékek esetében egy speciális védzáradék mechanizmussal. Ezt a fejlődő országok alkalmazhatják. Végül is itt mennyiség és ár szerepel az előírások között és még lesznek egyéb szabályok is, amelyek mind a fejlődő országok javát szolgálják exportversennyel kapcsolatban. Az elképzelés az, hogy 2013-ra az export támogatások megszűnjenek az exportáló országok, illetve egy sor fejlődő ország kérte ezt. Ugyanakkor az az elképzelés, hogy az előírásokat szigorítani kell az egyéb export ösztönzőkre vonatkozóan, például az exporthitelprogramok, állami kereskedelmi cégek, ahol például állami garanciát élveznek export esetén ezek az állami cégek. A technikai csomag eléggé megérett már, ennek ellenére 2008-ban nem lehetett megalapodásra jutni. Pascal Lamy 2008 júliusában nyújtotta be ezt a csomagot, egy csomó ugye mezőgazdasági és nem mezőgazdasági témával alátámasztva. Jelentős előrelépés történt egy sor kérdésben, például az általános küszöbértékek konszolidációjára vonatkozóan a kereskedelmi torzító intézkedéseknél, aztán tarifánk, exportverseny, de és volt is szándék a tagok részéről, hogy elfogadják ezt a csomagot. Ugyanakkor nem született megállapodás. Először is Indiának a speciális rendszer nem felelt meg, amit a, véd, a fejlődő ország számára javasoltak, illetve főleg az Egyesült Államok részéről fokozódott a, a aggája miatt, hogy esetleg a liberalizációs erőfeszítések ellensúlyozzák ezek az intézkedések, tehát a piac hozzáférés nem lesz megfelelő. Általánosságban a Doha szabályok a rendszer, re, jelenlegi kap, kapcsolatban, illetve a jelenlegi e, mezőgazdasági programmal kapcsolatban a, változtak, tehát a Doha tárgyalások során a VTO kompatibilitás volt az egyik cél. A kereskedelem torzító vagy greenbox támogatások esetében is egyértelmű volt, hogy jelentősen csökkenteni kellett a felárakat, legalábbis a korábbi randokhoz képest. A támogatásnak a, a felső plafonja 22 milliárd euró, a kereskedelmet nem torzító támogatásokra, és 40 a Greenbox esetében. A tarifacsökkentések 60%-osra terveztük legalábbis néhány a korábban. A külföldi verseny, illetve az árváltozás mindenképpen ezt növelni fogja, illetve az ennek való kitettséget. Ezért érzékeny termékekre speciális protekcionista intézkedéseket lehet fenntartani, ez is a javaslatok között szerepel. Az érzékeny termékek között szerepel a zöldség, gyümölcs, teipari termékek. Aztán az export visszatérítés megszüntetése 2013-ra, ez elvileg a kapreformnak megfelel, és kölcsönösség más export őszinti ösztönző eszközök esetében ez a következő igény. Most nézzük meg az Egyesült Államok állásfoglalását. Hazai támogatás esetében a do, javasolt Doha szabályok igazából megszorítást jelentenek az Egyesült Államok számára, hiszen a közvetlen kifizetés, például a ciklus, anticiklikus kifizetés, ez még mindig a, a borosján dobozba tartoznak, és Ugyanakkor az EU támogatások viszont a Greenbox-ba tartoznak. Hasonló módon a de záradék alkalmazásának a lehetősége, amit az Egyesült Államok korábban jelentősen használt, ez csökkenne, és így a borostyán az Amberboxba kerülne. Ezért az Egyesült Államoknak strukturális reformokra van szüksége. Az exportverseny és exporthitelek esetében már most reformot vezetnek be az Egyesült Államokban, e, elsősorban a gyapó területén és az élelmiszer segélyek területén és piaci hozzáférés területén. Egyetemű, hogy ez a legfontosabb aspektus az Egyesült Államok számára. Támogatják a tarifacsökkentésnek egy ambiciózus képletét, ugyanakkor a rugalmasság, amit a fejlődő országok kapnak, ez aggasztja az Egyesült Államokat. Mi is lenne az általános hatása az euróra? Először is biztos, hogy lesz egy negatív hatás az import növekedése miatt. Másodszor lehet, hogy lesz pozitív hatása, illetve a verseny korrektebb lesz, és az export ösztönzők szabályai meg fognak erősödni. Aztán jobb piaci hozzáférés lesz, ez is pozitív hatáshoz tartozik a harmadik országok piacában. Ugyanakkor engedményeket kell tenni a fejlődő országoknak. Aztán ellenőrizni kell a kapnak a képességét arra, hogy a Doha forduló negatív hatását hogyan tudja enyhíteni, főleg az érzékeny termékek esetében. Mindez persze függeni fog a gazdasági helyzettől, és a szabályok, az új szabályok WTO tagok általi helyes megvalósításától is. Végezetül szólnék még néhány szót. Először is a Peace Close-ra vonatkozóan. Mivel nem voltak sikeres a tárgyalások, ezért a VTO tárgyalások válságba kerülhetnek. De ha sikeresek a tárgyalások, akkor is bizonyos VTO tagoknak lehet, hogy az az érdeke, hogy a támogatási megállapodás, illetve a hazai és támogatás esetében elkerüljék a problémákat. Például, hogy bizonyítani kell, hogy egy specifikus a Greenbox-ba tartozó program valójában ö, torzítja a kereskedelmet, és kárt okoz a hazai gazdaságnak. Ezt az SME megállapodás keretében közö, keretében között vizsgálni lehet. Ezért lehet, hogy például főleg az Egyesült Államoknak érdeke lenne az, hogy egy új peace clause-t vezessünk be, ami csökkenthetné vagy korlátozhatná az SSM megállapodás alkalmazásának a lehetőségét. És ez különösen fontos lehet a, a WTO esetjogának, főleg a gyapot, illetve a cukor esetében az, és az értelmezésnek az innovatív alakulása miatt lehet, hogy ez fontos lesz a jövőben. A paraméterek nincsenek pontosan beazonosítva. Milyen eredmények lehetnek? Kétféle. Az egyik a jelenlegi csomag kapcsolatos egyeztetés, annak változtatása például a fontos témákban az érzékeny termékek, illetve a rugalmassági intézkedések kiterjesztése, aztán az SSM, a speciális védzeladékmechanizmus a fejlődő országok számára. Aztán az EU számára egyéb fontos témák, például a GI védelme, illetve az Egyesült Államok esetében a Peace Clause a G20, G33 keretek között, illetve a WTO keretei között a technikai munka tovább folyik. A másik lehetséges eredmény lehet, hogyha a helyzet leblokkol. Ebben az esetben persze többféle helyzet alakulhat ki. Mini csomagok bizonyos témákban, például a fejlődési kérdésekben, de ez nem túl valószínű, de elképzelhető, hogy multilaterális és bilaterális egyeztetések fognak folyni az rugalmasági intézkedések pontosítása érdekében. Bizonyos államok ezt már kérték. Vagy pedig, hogyha nem lesznek sikeresek a tárgyalások, akkor lehet, hogy a WTO viták növekedni fognak, tehát a hazai támogatások miatt, illetve az NTB-k, nem vám korlátok miatt, és itt is bilaterális, illetve regionális megközelítések fokozódása lehet, hogy be fog következni, illetve ezek párhuzamosan is haladhatnak. A végrehajtás, a Doha szabályok végrehajtásával kapcsolatban a kapnál milyen adaptációra lehet szükség? Először is nem lesz lehetőség arra, hogy visszalépjünk a régi kap modellra, vagyis beavatkozás, tarifák, export, támogatás. A kapot e, igazítani kell, például a terület alapú kifizetéseknél, a földrajzi területek követésénél. Ezen kívül lehet, hogy a jelenlegi közös finanszírozási biztosítási rendszert ki kell terjeszteni. Az érzékeny szektorok esetében lehet, hogy növelni kell, és lehet majd a kifizetéseket, valamint WTO-kompatibilis export ösztönzőket kell kialakítani. Végül az EU érdekeinek a jobb képviselete egy jobban kitett környezetben lehet, hogy ö, hagyományosabb eszközök alkalmazását is ö, szükségesé fogja tenni a mezőgazdasági szektor érdekében azért, hogy hatékony magánállami partnerséget tudjunk kialakítani. Köszönöm szépen, elnök úr! Grazie. Én köszönöm, Prasztur, a nagyon érdekes tanulmányt. Ennek egyébként a példányát minden jelenlevőnek kiosztottuk. Úgy érzem, hogy fontos dolog, ha helyesen látjuk a tétet, a következő hetekben és hónapokban nagyon nagy jelentőséggel fog bírni ez a téma. Az új szerepkör tekintetében is, amelyel, ha minden jól megy, a parlament eh, rendelkezni fog október másodika után, ha minden jól megy. Eh, már néhányan feliratkoztak a vitára, elsőnek megadnám a szót Gladfeder képviselőnek. Tessék. Elnök úr, magyarul szeretnék beszélni egy közép-európai nyelv, amelyet Szlovákiában betiltottak. A mai napon lépett hatályba a törvény, amelynek az értelmében, ha valaki közügyekben magyarul megszólal Szlovákiában, vagy más kisebbségi nyelven, akkor akár 5000 euróra is megbüntethetik. Örülök, hogy itt az Európai Parlamentben nem vár rám ilyen büntetés. Nos, eh, elnök úr, eh, az Európai Unió eh, alapállása a dohai fordulóban nagyjából az volt, hogy három fő területen tárgyalunk, mezőgazdaság, ipar és szolgáltatások. És a eredeti elképzelések szerint az történt volna, hogy a mezőgazdaság területén különböző koncesziókat, kedvezményeket adunk, annak érdekében, hogy az ipar és a szolgáltatások területén kedvezményeket nyerjünk. Amikor viszont ezek a tárgyalások elkezdődtek, még teljesen másképp nézett ki a világgazdaság állapota, mint ma. És én azt hiszem, hogy az akkori feltevések a mezőgazdasági szempontból elfogadhatatlanok voltak már eleve, de most, hogy a világgazdasági környezet megváltozott, ezek az alapvetések, ezek teljes egészében megdőltek. Nyilvánvalónak tartom, hogy sem a pénzügyi szolgáltatások területén, általában a szolgáltatások területén, hogy Kína ipari exportjának megerősödése miatt az ipari export területén nem tudunk olyan előnyöket elérni, amelynek érdekében a mezőgazdasági érdekeinket érdemes lenne feláldozni éppen ezért azt gondolom hogy ez egy kiváló tanulmány részletesen végigmegy a, a különböző szakmai kérdéseket amelyek felmerülnek azonban ebben az esetben a lényeg nem a részletekben rejlik hanem a fő probléma az alap az amilyen célkitűzésekkel ezeket a dohai wto tárgyalásokat az európai unió megkezdte. rossz úton indultunk el és ezen az úton nem szabad végigmenni meg kell állni, ilyen feltételekkel a WTO egyezmény nem köthető meg. Köszönöm szépen! Molto bene, grazie. Én köszönöm, mondja az elnök úr. Erenc Garcia asszony kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. És úgy gondolom, hogy ennek a vitának a lényege A vita az utolsó mondat, amit az előadó mondott. A környezetvédelmi témák, a jó PPP kialakítása. Hát az Európai Unió pozíciójának ez kellene, hogy legyen, ez kellene, hogy legyen a WTO-s tárgyalásokon. De ahogy mondta is a szakértő, igazából csere eszközként használjuk ezeket a témákat, és igazából semmit nem tudunk megkapni a tárgyalások során. Sajnos a bizottság nem osztja a mi érdekeinket, illetve nem osztja az európai fogyasztók, felhasználók érdekét, akiknek napról napra élelmiszert kell vásárolniuk. És emiatt nem igazán tudtuk föltérképezni, hogy mik ezek az érzékeny kérdések, és a bizottság nem mondta meg, hogy miért nincs folyamatos és konzisztens ellenőrzése a harmadik országbeli termékeknek. Van egy másik aggályos téma is. A ciklus ellenes kifizetés, ami a Green Box-ba tartozik, illetve ez átkerül a Blue Box-ba, hát kapban ugye egyre kevesebb pénz van a gyártók számára, egyre inkább korlátozzuk a támogatásainkat. Szerintem jó lenne, hogyha elvégeznénk egy értékelést arra vonatkozóan, hogy milyen hatása van mindennek a WTO többi tárgyaló partnerére. Véleményem szerint az EU nál már ugye 120%-on vagyunk. Hát ami a helyzet a felemelkedő országoknál? Kína, India, Brazília, Dél-Afrika, Ők nem lesznek mindig is fejlődő országok, vagy felemelkedő országok. Néhány országban hatalmas előrelépés történt, és Ugye nagy a különbség a között, hogy itt a határmenti országokkal osztjuk-e meg a gazdagságunkat, vagy pedig néhány családdal, és mi az Egyesült Államok helyzete? A ciklus ellenes támogatás nem megfelelően használják, ez gyakorlatilag direkt közvetlen támogatás. És mi a következménye, hogyha valami rosszul alakul? Meg kell, hogy vizsgáljuk, hogy milyen fajta intézkedéseket tesz az Európai Unió a tárgyalások érdekében. Meg kell néznünk, hogy mi történik, hogy ki hogyan felel meg az előírásoknak, mi van a harmadik országbeli termékekkel, hogyha a környezetbarát termelést akarjuk támogatni, akkor az előírásokat alkalmaznia kell a harmadik országoknak is, vagy csak az EU termelőkre írjuk elő ezeket az, a szabályokat, és így megfoltjuk a saját termelőinket. A többiek meg behozhatják a termékeiket anélkül, hogy megfelelnék ezeknek az előírásoknak. Aztán a földrajzi regisztráció az Egyesült Államok bizonyos európai földrajzi jelzést nem igazán használnak és fogadnak el. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Igen, meg kell, hogy mondjam, hogy a hozzászólásod nagyon is ösztönzi a vitát. Én magam egyetértek veled. Igen, mindig is láttuk azt, hogy itt Európában, Európai Unió szintjén, hogy félünk megnézni az Egyesült Államokban mi történik, ami költségeinket csökkentjük, a beavatkozást csökkentjük, ők viszont ezt nem teszik meg. Úgyhogy szeretném, én is kíváncsi vagyok arra, hogy az új Egyesült Államokbeli adminisztráció mit fog tenni a FAR bill Ugye az előző jogalkotási időszakban 77 milliárd dollárt különítettek el a mezőgazdaságra ez nem igazán, vagy nem nagyon tér el a kap összegétől, sőt, ne felejtsük el, hogy nálunk 10 millió gazda van, az Egyesült Államokban pedig 2 millió 200 ezer. Tehát, hogyha az egy gazdára jutó támogatást nézzük, az nagyon-nagyon magas az Egyesült Államokban. Sokszor elfelejtjük ezt, úgyhogy érdemes ezt megvizsgálni, és úgy gondolom, hogy ez a megfelelő pillanat erre. Köszönöm szépen. Albert Dexter, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és és köszönöm szépen ennek a jelentésnek a bemutatását is. Alapvetően az európai mezőgazdaság számára előnyös az, hogyha a WTO-n belül észszerű szabályozást sikerül találnunk, és ez mindenképpen előnyösebb, mint a kétoldalú megállapodások sokasága. Azonban fair és tisztességes körülményeket, feltételeket kell biztosítani. Én nem tudtam teljes egészében elolvasni azt az írás írásos anyagot, még nem volt rá e, időm, de igencsak hiányolom az egységes WTO normáknak a követelését. Tehát itt voltak éppen csak a kereskedelmi lehetőségek kibővítéséről van szó, de én ezt kevésnek tartom, de úgy gondolom, hogy foglalkozni a fogyasztóvédelemmel, az állatjól, állatjóléttel, vagy a környezetvédelem kérdéseivel is. A kollégáim már ezekkel a kérdésekkel foglalkoztak, tehát nem jó és nem elegendő az, hogy az Európai Bizottság csak azok gazdákkal, a paraszgazdákkal foglalkozik szigorúan, akiknek mondjuk a állatai elvesztették a füljelzőjüket. Tehát én nagyra értékelem Brazíliát, és ott egész állatcsordákat láttam mindenféle füljelző nélkül, és azután ezeket az állatokat levágják, a húsukat Európába szállítják. Egyáltalán hogyan követhető nyomon ezeknek a termékeknek az erő eredete ezt követően. Tehát, hogyha Európában van egy egységes mezőgazdasági szabályozás, akkor a mi parasztgazdáink is tisztességes módon vehessenek részt ebben a nemzetközi versenyben. Ezt én mindenképpen hiányolom. Tehát nem lehet azt mondani, hogy mi egyszerűen elszigeteljük magunkat a világ más részeitől. Európa veszi fel az afrikai agrárexportnak 90 50%-át vagy 55%-ban folynak be a dél-amerikai agrárexport, Európába folyik be. Tehát hogy lehet ezt mondani, hogy mi elszigetelnénk magunkat? Vagy a kanadai termékekből is sok minden jut el Európába. Az amerikaiak a nyílt és tisztességes versenyről beszélni, de próbáljon meg ön Bajor, az, ön próbáljon meg Bajor virsli termelőként a Bajor virslivel eljutni Amerikába. Már a határon elveszik ön, öntől ezeket a termékeket. Nem, nem is lehet álmodni ilyesmert. Ezt nem tudom elfogadni, ez egyszerűen túlzottan egyoldalú számomra, de nem akarom itt húzni az időt természetesen, és nem akarom itt most az, egy német kancellár Reinhardt Helmut Kohlt itt idézni, aki egy nagy európai szakértő természetesen, és ő a következőt mondta ezzel a kérdésben. Én azt kívánom, hogy az Európába, Németországba irányuló élelmiszer e, e, import ugyanaz vonatkozzon, mint a például az autók kereskedelmére, és ebben a pillanatban síri csönd uralkodott el a teremben, ahol felszólalt Kohl rendszerrel. Meg gondoljunk, hogy például mit csinálnak a dél-koreaiak. Ők eladhatják Németországba a termékeiket, német utakon csak akkor indul, kapnak engedélyt ezek a dél-koreai autók, hogyha a legszigorúbb német követelményeknek meg, megfelelni. Európában csak olyan élelmiszereket lehessen behozni, a, amelyeket, meg, amelyek megfelelnek az erős és szigorú követelményeknek. Hogyan tiltsuk meg a saját parasztgazdáinknak bizonyos vegyszerek alkalmazását, hogyha Amerikában vagy Dél-Amerikában más ezeket az eszközöket, illetőleg vegyi anyagokat lehet használni. Tehát legyenek egységes normák, és hogyha ez megvalósul, akkor már nem félek az európai mezőgazdaság jövőjétől. Grazie, Albert. Köszönöm, Albert, és köszönöm a szenvedélyes felszólalást. Ez valóban egy forró téma. Nem protekcionizmusról van szó, és mi nem is azt akarunk. Azt szeretnénk, hogy ö, méltányos, illetve azonos szabályok legyenek, mert különben ö, konkurencia torzulása. José Bové kért szót. Szerettem volna ebbe a vitába részt venni én is felszólalni. Ugye volt már olyan, hogy kolbászokkal zártunk el utat egy kollégánk, és emlékeztetnék arra megállapodásra, az Egyesült Államok és Európa között kötetett hormonokkal kapcsolatban, hogy Európában ilyen termék nem jöhet. Ez kiváló, de például az én térségemben büntetésből minket százszázalékosan túladoztatnak azért, hogy korábban igazunk volt. Ez azért kicsit sajnálatos dolog. De igazából a lényegre szerettem volna kitérni. Novemberben vagy decemberben, amikor Genfben mindenről szó lesz, nos, már tíz éve lesz a Seattle-i csúcs óta, már akkor, 99-ben. Elmagyaráztuk, hogy a nyitottság kérdése, a kereskedelem nyitottságára vonatkozó megállapodások mindig is a mezőgazdaság kérdésén ö, futottak zátonyra. Tíz éve a mezőgazdaság minden mást ö, ö, lefedi. És nagyon egyszerű ennek az oka, véleményem szerint. Az, hogy itt nem gépekről van szó, nem hűtőszekrényről, autóról, nem lehet a mezőgazdaság esetében csak úgy összeállítgatni a dolgokat ipari szinten. Az egy más történet az ipari termelés, és ettől még igazabb az a kérdés, hogy a, me- a világ mezőgazdasági termelésének kevesebb, mint 8%-a mozog ö, a ö, kontinensek között, és ez még csökkenő tendencia néhány évvel ezelőtt, tíz évvel ezelőtt tíz százalékon volt. Tehát ez egy alapvető probléma, amit meg kell vitatni, nem csak Európában, hanem az összes taggal együtt. Mi ma előírjuk az országoknak a saját gazdaságpolitikáik változtassák meg egy 8%-nyi termelésre vonatkozóan, az európai termelés elsősorban az európai lakosság táplálását szolgálja, az export logika az egy külön logika. Tehát nem lehet az összmezőgazdasági logikát kizárólag az exportpiac paraméterei szerint szabályozni. Pedig nemzetközi szinten ezt tesszük. Az összes kapszabály megváltozott, és pedig olyan értelemben változott meg, hogy a világpiac szabályaihoz alkalmazkodjon, holott ilyen minimális ez a mennyiség, ami a világpiacon mozog. 92, 99, 2003 időpontjait említeném, ezek a nyitások egyébként feltételezett, hipotetikus nyitások, és egyáltalán nem felelnek meg a mezőgazdasági piac, valamint a mezőgazdasági fogyasztás valóságának. Az a véleményem, hogy ebben a kérdésben valóban lényeges vitára lenne szükség, lényegi vitára lenne szükségünk, még a decemberi megbeszélések előtt, ugyanúgy, ahogy más területeken erre az eszközre is azt kell mondani, hogy nem megfelelő eszköz, a megoldások, a szankciók, a, a jogi viták, pereskedések ö, ö, szintjén csak a gazdag államoknak megoldás, ha egy szegény ország nyer az Egyesült Államok vagy Európával szemben, hát nem fog tudni szankcionálni. Ö, úgyhogy az arbitrás szervezetet úgy kell kialakítani, hogy a gyenge ország is nyerhessen, ha jogi, jogi úton eljárás történik, mert a méltányosságot ezt képviselni az egyes országok között. Ezen okokból kifolyólag gondolom úgy, hogy decemberben megint csak nem lesz megállapodás, mert bizonyos országok néhány számú fejlődő ország, mondjuk így, nem fognak elfogadni, kérjük, kapcsolni a mobiltelefont, köszönjük, Elnök úr, Luis Cavasantos. Azután utolsó. Szeretnék hozzászólni ez a vitához. Mindenképpen megegyezhetünk abban, hogy nem a megfelelő kontextus van ehhez a vitához, hiszen itt a legkülönfélebb elemekről, tényezőkről van szó, amelyek természetesen mind-mind hasznosak a részükre, és éppen ezért szeretnék köszönetet mondani a tanulmány szerzőinek kiváló munkájukért. Rendkívül érdekes tényezőket olvashatunk el ebben, az, elem, ebben az elemzésben. És most azt hiszem, elérkezett az idő arra, hogy elgondolkodjunk, hogy mi, mint Európai Parlament, mit tudunk tenni. Hogyan tudjuk az előttünk lévő döntéseket meghozni, hiszen szükség van egy összeurópai stratégiára, és ehhez nekünk hozzá kellene járulnunk, hiszen ez egy olyan kihívás, amelynek mindenképpen meg kell felelnünk. Helyi szinten és globális szinten is szükségünk van egy olyan stratégiára, amelynek segítségével a helyi termelést tudjuk támogatni, annak minden aspektusával, éghajlatváltozás, stb. Viszont a másik oldalon szükségünk van egy globálisan működőképes piacra, ezt is szabályoznunk kell. És az előbb hallottuk, ugyebár mindenképpen léteznek alternatívák, hiszen egy szabályozás nélküli piac az elfogadhatatlan. Eddig nagyon pozitív jelzéseket kaptunk, úgy gondolom, és mi adhatunk egy további jelzést ennek a vitának mindenki eh, bízik az új amerikai kormányban, egyáltalán fel kell tennünk azt a kérdést, megalapozottak-e ezek a, ezek a remények? Voltak persze pozitív jelzések a múltban, ami a jövőbeni fejlődését illeti a mezőgazdasági politikának, és erről még nyilvánvalóan számtalan alkalommal fogunk szót ejteni. Ismerjük tehát a célunkat és a morvai kolléganőnek szeretnék eh, még valamit mondani, hiszen ön az előbb beszélt a szociális komponensről. Önnek teljesen igaza van. A GAP-ban mi ezzel a témával tudunk, foglalkozunk, és én évek óta már követelem ezt tehát itt is hozzájárulással tudunk élni. Legyen egy olyan európai mezőgazdasági politika, amely globális megoldásokat tartalmaz, vagy arra törekszik, és kivezet, kivezet bennünket a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válságból. Tehát mindjárt ismerjük a jelenlegi kontextust, tudnunk kell azt, hogy meg kell találnunk a, a kompromisszumos megoldást. Köszönöm. Köszönöm, Luis. Utolsóként McGuinness, majd a bizottság is kért hozzászólási lehetőséget. Tessék. Uh, thank you, President. Köszönöm, elnök úr. A WTO nem szűnt meg. Amikor nem jött össze megállapodás, akkor ugye mindenki elfelelkedett ezekről az egyeztetésekről, de hát most megint ugyanazok az javaslatok vannak előttünk az asztalon a termelési standardokról kell beszélni, az, mint az Európai Unióban előírunk, ha WTO elé nem tudjuk ezt kivinni, és van egy igazi alapprobléma. A saját termelőinket kell meggyőzni az, arról, hogy engedményeket tegyenek, illetve áldozatokat hozzanak a WTO tárgyalások miatt. Tehát másfajta termelési standardoknak kell megfelelni. Amikor például ugye ma délelőtt a tejtermelőkről volt szó, de ugyanez igaz a marhatenyésztőkről is. Ugye nagyon nehéz a gazdasági helyzet mindenkinek a számára, úgyhogy ezek nagyon-nagyon nehéz témák. Van néhány olyan szlájd, amely az Európai Unióra gyakorolt hatásról beszél, és ez mind negatív, kivéve néhány pozitív elemet, ami ott szerepel. A leginkább a az aggaszt, hogy a kap mennyire lesz képes enyhíteni a Doha forduló eredményeinek a negatív hatását, főleg a termékekre vonatkozóan, a termelésre vonatkozóan. Ugye beszéltünk a költségvetés felülvizsgálásáról, további reformokról a kapon belül. Láttuk, hogy egy sor szektorban a Franz Fischer féle ígéret, hogy kevesebb szabályozás lesz, jobb piaci, szabadpiaci helyzet fog kialakulni. Hát ez sajnos nem valósult meg. Úgyhogy nagyon is kérdéses, hogy hogyan tudjuk kezelni a mezőgazdasági e, előállítást, termelést, nem csak Európában, az egész világban. Ugye azt mindig kimondjuk, hogy több élelmiszertermékre van szükségünk, ugyanakkor a gazdák nem tudnak megélni az élelmiszerek előállításából. A bizottság ugye a klímaváltozásról is szó van, a bizottság megpróbálja a jó indokokat előrehozni, jó javaslatokat próbál előállni, de ezek mind altruista javaslatok. Úgyhogy a tárgyások során meg kéne vizsgálni a saját helyzetünket. Ugye kitettünk mindent, az összes kártyánkat megmutattuk, és aztán ott van minden az asztalon, nem tudunk onnan visszalépni, és én úgy gondolom, hogy nehézségek lesznek, igenis, és nagyon sajnálatos, és nagyon kedvezetlen hatása lesz annak az európai termelőkre, hogyha nem tudunk megállapodásra jutni megint, de sajnos ez a reális helyzet. Köszönöm. Grazie, McInnes. Adesso... Köszönöm, McInnes. A bizottság képviselőjének, Felgyő úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy tanulmányozhattam ezt a jelentést. És nagyon örülök neki, Épp, hogy most kaptuk meg, tehát különösebben mély hozzászólások, kommentek nem lehetségesek a részünkről. Egy bátor megközelítésnek tartom a tekintetben, hogy kiegyensúlyozott a panorámát kínáljon a tárgyalásokról, hát részletesebb vizsgálatra szorul, és később szeretnénk erre komolyabban reflektálni. Köszönöm szépen. Elnök, ha nincs egyéb hozzászólás, akkor szeretnénk megköszönni a tanulmány szerzőinek a felszólalást. Ez egy nagyon fontos téma. Köszönöm a hozzászólóknak, és azt hiszem, hogy ez a rövid eszmecsere arra is jó volt, hogy a kölcsönös álláspontokat jobban megismerhettük, valamint a bizottságét is talán majd megismerjük. A hetes pontra térünk. Brazil marhahús export. Import, bocsánat. Nos, egy Ránc Garcia képviselő által feltett kérdés alapján hívtak meg egy dublini állategészségügyi szakértőt, aki a brazil származású marhaús importról fog velünk értekezni, miután köszöntöm szeretettel Evers urat Dublinból, és Van Gotten urat, az ötös DJ az egészségügyi főigazgatóságról, a, a braziliai állami ellenőrzések és állategészségügyi ö, tanúsítványok ö, kérdésében. Nos, ö, erről lesz szó, és aztán majd kérdésfeltevésekre kerül sor. Én úgy gondolom, hogy ez a korábbi okfejtéseinkkel is teljes mértékben harmonizál, és engedjék meg, hogy emlékeztetném főleg az új ö, parlamenti képviselőket arra, hogy tavaly volt egy brazil származású marhahús import blokk leállítottak. a nyomon követhetőség oka miatt. A tanúsítványok és a nyomon követhetőség volt hiányos. Ezek az import szűkítések csak bizonyos mértékbe kerültek feloldásra, bizonyos termelő szférák részéről, amelyeket ellenőriztek az ott állat egészségügyi szempontból, de még mindig létezik egy korlátozás. Nos, ennek fényében kell hasznosnak tartanunk ezt a napra készítételét ennek a helyzetnek. Persze a piac eleve egy nehéz helyzetű piac, érzékeny témáról van szó, éppen a kényes témáról, éppen azon szabályok miatt, amelyekre az imént utaltunk, és úgyhogy érdemes ezt együttesen megvizsgálni. Most pedig megadnám a szót a bizottság képviselőinek, hogy Evers úrnak és Van Götten úrnak az ötös számú digitől. Tessék! Yes, thank you, Mr. Chairman. <coughs> Köszönöm, elnök úr! Először is röviden Mielőtt belemegyek a részletekbe a brazil kérdésbe, szeretném röviden elmagyarázni, hogy mi a mi szakpolitikánk a importra vonatkozóan, és konkrétan a import esetében. A közösségnél nagyon szigorúak az import feltételek, ilyen húsok esetében. A legfontosabb feltétel, amit teljesíteni kell, a szájos különfájással kapcsolatos. Ugye mindannyian emlékeznek arra, hogy a múltban volt ilyen fertőzés, úgyhogy nagyon szigorúak az előírásaink. Olyan er, származási országok és régiók esetében, amelyek ugye exportálnak húst, az EU-ban. Hogyha az ország, az exportáló ország eh, az utóbbi három évben az exportáló országban előfordult ilyen megbetegedés, akkor nem importálunk onnan húst. Hogyha megnézzük a térképet, gyakorlatilag azt látjuk, hogy csak Észak-Amerikából, vagyis Kanadából és az Egyesült Államokból importálunk húst, Dél-Amerikából, Argentinából, Brazíliából, Paraguayból és Uruguayból, Afrikából pedig eh, Afrika déli országaiból, tehát Dél-Afrikából, Namibiából és Botswanából, és természetesen Ausztráliából és Új-Zélandról. Tehát csak ezekből az országokból jöhet be a közösségbe marhahús, az általunk a és körönfájás miatt bevezetett szigorítások miatt. Plusz természetesen nagyon szigorú előírásaink vannak a maradványértékekre vonatkozóan is. Azok a harmadik országok, amelyek a közösségbe exportálnak húst, az maradványértékekre vonatkozóan bizonyítaniuk kell, hogy nincs semmilyen érték, például állatgyógyszerek tekintetében és egyéb anyagok, kemikáliák tekintetében. A BSE-vel kapcsolatban itt is a WHO-nak az előírásait követjük, és ezért csak bizonyos hústermékeket lehet importálni. A beérkező húst egy igazolás kell, hogy kísérje. Az igazolást egy hivatalos állatorvos kell, hogy aláírja a származási országban. A határon minden hústételt ellenőrzünk, harmonizált, harmonizált értékelési ellenőrzési rendszer működik a közösség külső határain, vagyis a minden hústételt leellenőrzünk, mielőtt ez bejut a belső piacra. Azért, hogy megelőzzük a problémákat, további vészáradékokat vezettünk be. Például a nem lehet állati termékekkel táplálni ezeket az állatokat. Pontosan a sertéspest is legutóbbi esetei miatt, ugye a német képviselők nagyon jól fognak emlékezni arra, hogy Németországban és Hollandiában a sertéspest is esetek fordultak elő, és mindez az okozta, hogy a takarmányban hús származékok voltak. Tehát plusz ilyen vételadékokat is alkalmazunk, melyeknek a célja az, hogy a beérkező hústermékeket védjük. Térjük vissza Brazíliára konkrétan. Igen, ahogy az elnök úr már mondta, 2008 elején több ellenőrző missziót követően amit Brazíliában szerveztünk, a bizottság úgy döntött, hogy nagyon szigorú előírásokat fog alkalmazni a Brazíliából érkező marhahúsra vonatkozóan, melyek is a brazil marhaexportra előírt szabályok. Az egyik legfontosabb, hogy csontozott és érlelt hús kell, hogy legyen. Miért kérjük ezt? Azért, hogy ha bármilyen száj és körönfájásból származó vírus lenne az állatban, ez megsemmisüljön. Ha megnézzük a WHO-nak a ajánlásait, ahol konkrét szabályok szerepelnek a húskereskedelemre, húsexportra. A csontozott és érlelt húst olyan országokból is lehet importálni a WHO előírások szerint, ahol előfordul szájas körönfájás. Ahogy mondtam, mi nálunk többféle szintű védelem érvényes, úgyhogy Brazíliából, illetve csak olyan régiókból importálunk húst, ahol egy éven belül nem fordult elő száj és körönfájás, és plusz védelemként előírjuk, hogy ez a hús ez csontozott, és érlelt kell, hogy legyen. Ezen kívül a vágóhídra kerülő állatok a legutóbbi 40 napot a tenyésztelepen kellett, hogy töltség, vagyis ez háromszor hosszabb időszak, mint a szájs körönfájásnak a lapangási ideje valamint a három hónapja már olyan régióban kell, hogy található legyen az állat, amely mentes a száj és körönfájást fertőzésétől. Tehát ezek azok a szabályok, amelyeket előírunk a Brazíliából származó hús importra. Ahhoz, hogy biztosítani tudjuk, hogy ez a 90 nap, illetve 40 nap teljesüljön, nyomon követhetőségre van szükség. És itt merültek föl problémák, a mi ellenőreink 2007 végén fedezték föl, hogy itt problémák vannak. És ez az oka annak, hogy 2008 elejétől kezdve a bizottság további előírásokat alkalmazott a brazil húsimportra. Mik is ezek a plusz előírások? Vagyis a 40 nap és a 90 napos szabályhoz képest, amit elmagyaráztam. Pluszban a következő előírás érvényes. Az összes állat specifikus telepről kell, hogy származon, amit a brazil illetékes hatóság tanúsított. Ezek mind beazonosított, regisztrált telepek kell, hogy legyenek, és az egy adatbázis kell, hogy bizonyítja, biztosítsa azt, hogy az összes állat mentes a fertőző betegségektől. Mielőtt ezt a plusz előírás bevezettük volna Brazíliával szemben, tehát a 2008 előtt több mint 30 ezer telep volt regisztrálva az adatbázisban, és aminek ezeknek a telepeknek volt lehetősége a közösségbe exportálni húst. A plusz előírás bevezetését követően, illetve annak végrehajtását követően Alig több mint száz telep kapott engedélyt a közösségbe történő húsexportra. Hogyha összehasonlítjuk a brazil húsexport 2007-es és 2008-as adatait, akkor azt látjuk, hogy 2007-ben 300 ezer tonna, 300 ezer tonna húst exportált Brazília az EU-ba, a közösségekbe, Ugyanakkor a plusz vételadékot követően kevesebb, mint tízezer tonna érkezik be évente. Vagyis drasztikusan csökkent a brazil húsexport az EU-ban. Ugye beszéltem, hogy kb. 100 telepről lehet most exportálni, a brazil hatóság mielőtt regisztrálja, illetve a bizottság mielőtt elfogadja ezeket a telepeket, azt kérjük, hogy a telep audit reportja, vagy audit jelentését megkaphassa a mi szakértőnk. Az audit jelentést egyedileg ellenőrizzük, mielőtt fölveszünk a listára, illetve a számítógépes rendszerbe, mielőtt regisztrálásra kerül egy újabb telep most már több mint 18 hónapja érvényesek ezek a plusz szabályok. És ahogy mondtam, jelenleg 103 vagy 130 illetve 130 telepet fogadtunk el. A parlamentnek a missziója több alkalommal ment Brazíliába a múlt évben, és ők maguk is azt látták, hogy 1300 telep Brazíliában az nem is túl sok. Miután a védzáradékokat bevezettük, vagyis 2008. januárját követően a mi ellenőrünk elment a helyszínre több alkalommal, csak hogy el tudják képzelni, több mint 8 missziót szerveztünk Brazíliában a múlt évben, nem csak hússal kapcsolatban, hanem más brazil exporttermékekre vonatkozóan, és Brazília a harmadik ország olyan szempontból, hogy hány alkalommal jelentek meg ellenőreink az adott országban. Tehát az ellenőreink semmilyen aggodalomra okot adó helyzetet nem fedeztek föl, és nem javasolták azt a bizottságnak, hogy további védeladékokat vezessünk be. Egy további missziót szerveztünk illetve a WHO szervezett egy további missziót az év elején, és ennek a, az ellenőrzésnek az eredménye, illetve ajánlása, amit a WHO írt alá, szintén az, hogy nem javasolják a bizottságnak további korlátozás bevezetését, a Brazíliából származó EU húsimportra vonatkozóan. A bizottság természetesen fenntartja a szoros nyomon követését a húsimportnak, konkrétan a brazili húsimportnak is, mert bizonyítani, biztosítani kívánjuk, hogy az EU-ban az állatok és az emberek egészsége teljes mértékben védelmet kapjon. Elnök úr, általános áttekintést adtam ezzel önnek arra vonatkozóan, hogy mi történt az utóbbi néhány évben. Természetesen készen állunk arra, hogy választ adjunk a fölmerülő kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jelenc Garcia asszonynak szeretném megadni a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr Köszönöm szépen, elnök úr, és azok a vizsgálatok, amelyeket a WHO irodái elvégeztek, ott kiderült, hogy a Brazíliában bevizsgált tenyésztő telepek 50%-a valamilyen mértékben deszabályellenességeket mutatott. És különösen súlyosnak tartjuk a nyomon követhetőséggel kapcsolatos problémát illetve hogy a nyomon követhetőséget hogyan értelmezik ezeken a tenyésztő telepeken. Tehát a két különféle aspektust kell itt te, kell tekintenünk. Ezeket a termékeket különféle országokba szállították, ugye? és nagyon sok esetben hiányoztak a megfelelő kísérő okmányok. Nagyon sokszor olyan területekről érkeznek ezek a termékek, amelyek nem kaptak hivatalos elismertséget az EU részéről, mint exportáló országok. Úgy gondolom, hogy a jövőben is fenn kell tartanunk az ellenőrzéseket, ez teljességgel megalapozott követelés, hiszen hiszen a kockázatok még mindig fönnállnak, gondoljunk itt csak a száj és körömfájásra, tehát vannak kockázatok, amelyekkel foglalkoznunk kell. Tehát 50%-ban találkoztunk különféle szabályellenességekkel az ellenőrzött telepeket. Most fölmerül az emberben az a kérdés, hogy mi a helyzet a másik 50%-kal, ők megfelelnek-e vajon minden előírásnak. Tehát nézzük meg ezt a számot. 50%-ról van itt szó, 50%-nál sok esetben komoly problémákat vetettünk fel. Tehát éppen ezért nem tisztességes a európai hústermelőkkel szemben komoly elvárásokat támasztani, és másokkal szemben pedig sokkal enyhébb elvárások mentén eljárni és beengedni termékeiket az Európai Unióba. Egyszerűen nem értjük azt sok esetben, hogyan jöhet be egyáltalán az a brazil marha hús az Európai Unióba. Egyszerűen a bizottságnak nem az lenne a feladata, hogy megvédje a fogyasztókat ilyen nyilvánvaló kockázatokkal szemben szemben. Köszönöm szépen. Köszönöm, Smitor. President, thank you. I'd uh, welcome Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének a prezentációt. Az utolsó mandátum során nagyon sokszor beszéltünk a brazil hús szagáról, és rendszeresen elmondtuk, hogy elmondták, hogy nincs igazunk, minden rendben van a brazil húsimporttal. Úgyhogy most örülök annak, hogy előrelépést történt a mai napra, úgyhogy a mi igazánk minket ellenőriznek, mi önöket ellenőrizzük, önök pedig a brazilokat ellenőrzik. Az ír gazdáknak a szervezete még mindig nem elégedett a brazil nyomon követhetőségnek a minőségével, és azt hiszem, hogy ennek oka van. Haranszka Szia asszony részéről is hallottuk, hogy, hogy nagyon nagy kérdőjelek vannak itt még. Ugye nem akarom ugyanazt még egyszer elmondani, és fölírtam, igen, 13 vagy 1300 meg tele van ellenőrzés alatt 30 ezerről lecsökkent, vagy 300 ezerről lecsökkent 10 ezer tonára az import, ez, ezek adatok, de a nyomon követhetőség az mindig egy nagyon nagy kérdője. Tehát ha azt mondjuk, hogy az ellenőrzések 50%-a nem felel meg az előírásoknak, hát amiatt én, ez engem nagyon aggaszt. És úgy gondolom, hogy jogos, hogyha mi ellenőrzzük az önök ellenőrzéseit, és a lehető legtöbb kérdést fel kívánjuk tenni. Ugye van a szabályozás, meg a lényegi kérdések között egy bizonyos különbség, illetve van egy bizonyos szintje a bizonyosságnak, hogy milyen szinten fogadhatjuk el az ellenőrzéseket. Tehát nem biztos, hogy ezeket a dolgokat ugyanabba az osztályba sorolhatjuk, és vannak kisebb, meg nagyobb jelentőségű kérdések. Én nagyobb fokú, fokozottabb biztonságot akarok, ez a Írországban és Skóciában is a gazdák nagyon is aggad, aggadnak emiatt. A brazil import ugyanolyan standardoknak kellene, hogy megfeleljen, a mi gazdánk számára kell biztosítanunk azt, hogy tényleg ugyanazoknak a standardoknak megfelelnek, mert egyébként ők minket kérdeznek meg, és minket vannak felelősségre. Köszönöm, de szor. Köszönöm szépen, elnök úr. Én jelentkeztem a brazil témához hozzászólóként, és mindenképpen elismerem a bizottság erőfeszítéseit, hiszen mi is hátulról folyamatosan arba az irányba nyomjuk őket, hogy tessék rend, tisztességesen ellenőrizni Brazíliát. Természetesen itt most nem akarjuk szégyenpadra állítani Brazíliát, nem ez a célunk. Én jó magam többször voltam Brazíliában, meglátogattam nagy vágóhidakat, Eh, ahol abszolút európai normák szerint eh, dolgoztak, a hiányosságok az előző fázisban vannak. Tehát eh, a bizottság tisztelt képviselőjének azt tudom mondani, hogy filmezzék le egyszer azt, hogy hogyan szállítják ezeket az állatokat, és ezt, ezt a filmet itt be kellene mutatni, és akkor mindjárt elkezdhetnénk beszélgetni különféle normák országról. Ez teljesen elfogadhatatlan. Európában kőkeményen eljárunk az ilyesmi ellen, de hogyha itt nagyvonalúak vagyunk, amikor importról van szó, akkor egyszerűen tisztességtelenek vagyunk az állatvédőkkel szemben, a saját gazdáinkkal szemben, és a bizottságnak itt még nagyobb erőfeszítéseket kellene tenni annak érdekében, hogy azonos sztenderdek mentén járjunk el. Csak ezt tudom mondani. Tehát szükség van arra, hogy összehasonlíthatóak legyünk. Nagyon sok esetben egyszerűen hiányosak ezek az összehasonlítások. Tehát, hogyha Európában valaki kivág 50 négyzetméter erdőt, akkor jó alaposan megbüntetik, hogyha Brazíliában több ezer hektár erdőt felégetnek, hogy ott ezt követően legeltetéses gazdálkodást folytassanak, akkor senki nem szól semmit. Tehát az ilyen aránytalanságokat nem lehet elfogadni. Tehát gondoljunk arra, hogy hol vannak ezek a különbségek. Ott voltam Brazíliában, Petrolinában, Petrolinában van egy nagy folyó, amely például nagyon fontos a mezőgazdaság öntözéses gazdálkodás szempontjából. Mi lesz akkor, hogyha a továbbiakban nem, tudjuk, nem tudják ezt az öntözéses gazdálkodást fel, fenntartani? Mi lenne akkor, hogyha ha Dunából vagy a Rajnából annyi vizet vennének már ki öntözéses célokra, hogy Budapestnél vagy Kölnnél már nem lenne a Dunában, illetőleg esetleg a rajnában víz. Tehát tehát én csak azt, arra tudok mindenkit ösztön, ösztönözni, hogy azonos sztenderdek mentén tisztességesen járjunk el. Guinness képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, egyet tudok érteni az utolsó megjegyzéssel. Azt hiszem, hogy van egy általános téma, amit el kell mondani. Ma délelőtt a környezetvédelmi bizottság beszélt a mezőgazdaságról és a klímaváltozásról, és úgy gondolom, hogy nem csak a bizottság, hanem ennek a háznak is végig kell gondolnia, hogy globálisan hogyan foglalkozunk, hogyan kezeljük a klímaváltozást, hogy ez hogyan fogja érinteni a mezőgazdaságot. Specifikusan ezzel a jelentéssel kapcsolatban, hogyha megnézzük a kiinduló pontot, ugye a 30 ezer telep volt korábban, ahonnan lehetett importálni, most pedig 13 ezer, hát akkor egyértelmű, hogy a bizottságnak, a bizottság intézkedéseknek van hatása, és politikai nyomást is gyakorolt azért, hogy ez megvalósuljon. Én részletesebb szeretnék, részletesebb információkat szeretnék kapni az ellenőrzések eredményeiről. Például 12 ellenőrző teleből 6 nem felelt meg, 3 nál tiltott tevékenységeket folytattak, nem feleltek meg a nyomon következőségnek. Hát ezek elég komoly aggályt jelentenek európai szempontból. Ugye, hogyha a, az európai gazda így jár el, akkor lefoglalnák az állataikat arról is szó van itt, hogyha mi hiszünk abban, hogy ezek a standardok folyamat, fontosak, akkor mi ezeket százszerzalékosan alkalmazzuk a saját előállításunkra és az importra is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a bizottság következtetése, hogy minden rendben van, minden a megfelelő mederben halad, hát nem hiszem, hogy ez a helyes következtetés. Szeretném, ha ezt jobban megindokolnák. például az ellenőrzések szintjével elégedette a bizottság. Én is voltam Brazíliában, hát ez egy hatalmas ország. Nagyon sok állatot láttam, amelyen nem volt fűjelző. Ezek hova fognak kerülni? Úgyhogy részletesebb információkat szeretnék hallani erről a jelentésről és kétségbe fonom azt a következtetést, hogy további tevékenységre nincs szükség, legalábbis a rendelkezésemre álló információk alapján. Lehet, hogy, hogy elsiklottam bizonyos fontos információk fölött, ugyanakkor ö, aggódom az együttműködés szintje miatt is, és egy végső kérdésem is lenne, ugye az illetékes hatóságok végzik az ellenőrzést. Hát mennyire illetékesek ezek a hatóságok, és mennyire függetlenek a saját gazdáiktól? Köszönöm. Merci, monsieur. Köszönöm, Nicholson úr. Uh, um, Köszönöm szépen, elnök úr. A problémám ezzel az egésszel voltak éppen az a nyelvezet, amit használ a bizottság ebben a jelentésben. Kismértékű szabálytalanságok például. Tehát ez az a terület, ahol nekem problémáim vannak, és délelőtt meghallgattuk ugyebár a biztos asszonyt, már ott fölmerültek ezek a e, problémáim, tehát amikor én a saját paraszgazdáimmal beszélek, nagyon világos nyelvezetet kell, hogy használják. Ott vannak az importok, bejönnek az Európai Unióban, és ez egy óriási versenyt jelentenek a helyi termelők számára. Ezt nem lehet megkérdőjelezni a paraszgazdák egyszerűen nem fogják elfogadni azt, hogy a normákban különbségek vannak. Nem szabad megismételnünk üres géreteket amelyek a múltban már többszörösen is elhangzottak. Meg kell kérdeznem a bizottságot nagyon egyértelműen. Egyszerűen mondják már meg azt, hogy mennyire elfogadható a brazil marhahús minősége, mennyire bízhatunk meg benne. Amikor a jelentésben azt olvasom, hogy, az, hogy a telepek 50%-ában valamilyen szabálytalanságot fel lehetett fedezni, vagy a helyi állatorvos nem írt alá különféle kísérő okmányokat, akkor hogyan tudjuk ezeket az azonos normákat fenntartani, hogyha egy európai paraszgazda ezt csinálná, hát ezért fölkötnék az összes állatát, elvennék tőle és akkor itt kismértékű szabálytalanságokról beszélünk. Ez nem kismértékű szabálytalanság az én véleményem eh, szerint amikor 14 hónappal később küldenek meg különféle igazoló okmányokat eh, én magam is meglát, meglátogattam 12 telepet, azt hiszem, hogy a brazil hatóságok már jó előre kiválasztották ezeket a telephelyeket, és fel is készítették őket a látogatásra, ott nem is találtunk semmit se. Tehát a 12 legjobbnál voltunk, és azok sem feleltek meg minden előírásnak. Milyen lehet a többi? Tehát ez a lényege a kérdésemnek. És azt kell, hogy mondjam a bizottság részére, nem érkezett el az idő arra, hogy, hogy meglátogassunk olyan telephelyeket is, amelyek adott esetben nem felelnek meg az előírásoknak? és nem szabad elfogadnunk semmilyen olyan terméket, amely nem felel meg az előírásoknak. ezek nagyon kemény szabálytalanságok, nem minősíthetőek csekély mértékű szabálytalanságnak, akár meg is tilthatnánk a brazil marhahús behozatalát. Köszönöm, Bisór. Köszönöm, elnök úr, Nikolesz úr. Kollégák, először szólalok föl, ma délelőtt későn érkeztem és legközelebb majd tudni fogom, hogy időben jelentkezni kell, tehát ha meghallgatás van, akkor még el se kezd beszélni, rögtön jelentkezni fogok, hogy hozzá kívánok szólni, mert ma előtt nem tudtam szót kapni. Minden esetre egyetértek mindazzal, ami eddig elhangzott. Abszolút nem koherens ez a helyzet. A bizottság maga föltérképezte a nem megfelelőségeket, úgyhogy az a kérdésem, hogy talán egy vissza kéne vonni a teljes export engedélyrendszert. Remélem, hogy itt a teremben ülők, beleértve a bizottság képviselőjét is, egyetért azzal, hogy a bizottság kell, hogy a környezetvédelmi, egészségügyi és egyéb feltételeket diktálja mert egyébként mindennek a hátrányát csak a mi gazdáink szenvedik el. Persze egyet értünk, a fogyasztóinkat kell védeni elsősorban, a szociális modellünket, a környezetet kell védeni, de hát akkor magyarázzanak meg nekem egy dolgot. Hogyha a cél az, hogy a fogyasztókat védjük, akkor a szabályokat miért csak azokra érvényesítjük, akik itt gyártanak, miért nem azokra, akik itt értékesítenek. Hogyha van egy ilyen rendszerünk, akkor ezt miért nem alkalmazzuk mindazokra, akik európai területen értékesíteni kívánják a termékeket. Hiszen a jelenlegi rendszerrel becsapjuk a fogyasztóinkat. Azt hiszik, hogy azok a szabályok, amelyeket elfogadunk Európai Uniós szinten, azok minden termékre érvényesek, és amikor vásárolnak, akkor azok a termékek megfelelnek ennek. Pedig hatalmas e, aránytalanság van a között között, hogy mi érvényes az európai termelő számára, és mi érvényes az Európán kívüli termelők számára. Kedves kollégák, nem is tudom, hogy hogyan lehet a kap reformja kereteiben végig gondolni ezeket a kérdéseket kölcsönösséget kell kialakítani a szabályok alkalmazása során. Egyébként csak problémák fognak fölmerülni. Amit a biztos asszony is mondott ma délelőtt az OGM-mel kapcsolatban, ugye azt mondta, hogy a mi termelőnknek csak hátrányt okozunk, így a mi fogyasztóinknak is csak hátrányt okozunk. Igen, egyetértek, nem csak a konkrét esetek kapcsolatban, amit ma délelőtt említettek. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit a többi hozzászóló mondott, és aki azt mondja, hogy egy ilyen intézkedés az protekcionista, hát nem igazán értek ebben egyet, hiszen a környezetünket akarjuk védeni, az állampolgárainkat akarjuk védeni, és annak nincs értelme, hogy elutasítsuk az ilyenfajta védelmi lehetőséget. Köszönöm. Köszönöm, Béső úr. Agnyó úr. Köszönöm szépen, és szeretném ezt a cinikus hangot egy kicsit tovább folytatni tehát amikor a bizottság legközelebb Brazíliába megy, egyszerűen ejtsen le egy tollat a, a brazil térképre, és mondja meg, hogy na ide akarunk ellátogatni, ha tetszik, ha nem. Majd meglátom, hogy akkor tényleg mi fog történni. De például mi a helyzet a, a hús és csontmalmokban folyó tevékenységgel? Nagy-Britanniában ez is egy eléggé érzékeny terület. Delange asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném a bizottságnak megköszönni a választ, a magyarázatot, amit adott. Ö, többen tudják, hogy ez egy végtelen történet. A brazil eset az csak ismétlődik. De ha őszinte akarok lenni, azt azért el kell ismernem, hogy bizonyos korrekciók azért voltak a kapcsolatokban. Mindez azt is jelenti többek között, hogy a bizottság ezúttal egy és egységes hangon beszélt, ami azért annak a nyomásnak is köszönhető volt, amit a parlament részéről kapott a bizottság, annak érdekében, hogy ez így történjen. Ha egy termelő tőlem azt kérdezi, hogy mi van itt a üzletekbe kerülő hússal, külföldi hússal. Azt kérdezik, hogy ugyanazokat a sztenderdeket tiszteletbe kell tartani a termelésre vonatkozóan, mint nekünk Európában? Nos, ugye ezt a jelentést elolvasva azt kell válaszolnom, hogy igen, alapvetően igen, de. De a de rész már nem tetszik az európai termelőknek. Ők azt szeretnék, hogy vagy igen, vagy nem. Nem de. Úgyhogy itt véleményem szerint Európai Uniós hiányosságról van szó. Mit is lehet ezután a jelentés után tenni? Az eredmények alapján mit mondhatunk? Igen, azt mondjuk, hogy hát még nem ideális, de sokat fejlődött a helyzet, szigorúbb ellenőrzést fogunk, vagy azt fogjuk mondani, hogy bizonyos fejlődés történt, és kevésbé szigorúak leszünk, növelve a termelők listáját. Tehát erről szeretnék egy picit a bizottságtól többet tudni, hogy a jövőben mi lesz a teendő. Nem hiszem, hogy ez a jelentés nagyon lehetővé tenni, hogy üljünk a babérjainkon, ölbetett kézzel, és semmit se tegyünk. Valamilyen formában az kontrollintenzitást és az ambícióinkat azért egy kicsit harmonizálni kell. Köszönöm. Köszönöm, Hárkin asszony. Köszönöm, elnök úr. Végigolvastam a jelentést, és egy sor olyan jelentést is, ami a brazil húsra vonatkozik. Az általános következtetés az, hogy a helyzet nagyjából megfelelő. Én matematika tanár voltam hosszú éveken keresztül, és amikor egy ilyen dolgozatot ad be egy tanulom, akkor én nem írnám azt rá, hogy ez megfelelő, hiszen nagyon sok pontban szerepel a jelentésben magában is, hogy nem megfelelőséget tanultak. El kell, hogy mondjam, de, hogy én is üdvözlöm a jelentést, mint mások, de hogyha elolvassuk a tartalmát, és megpróbáljuk a, ezt összehasonlítani az általános következtetéssel, akkor az emberben fölmerül a kétel, hogy ugyanannak a jelentésnek az oldalait olvassa e nagyon sok igazság tartalma van mindazoknak a cinikus kérdéseknek, amelyeket föltettek. A bizottság azt mondja, hogy a központi adatbázis és a tanúsítási rendszert tovább kell javítani, azért, hogy az ellenőrzések hatékonyabbak lehessenek. Ez egy végtelen sztoria, hogy elhangzott, hiszen újabb jelentés fog készülni majd a Brazília részéről, én nem akarok belemenni a részletekbe, hiszen ez már megtörtént. 50%-nál fordult elő nem megfelelőség, ugye, ahogy mondta egy előttem szóló, hogy szúrjanak ki egy pontot a térképen, és döntsék el, hogy hova mennek el ellenőrzésre. Én nem tartom megfelelnek ezt a jelentést, és amit a bizottsági tagok mondtak, annak alapján úgy gondolom, hogy a bizottság többi tagja sem tartja elfogadhatónak. Köszönöm, Gladfeder úr. Köszönöm szépen. Ahhoz szeretnék csatlakozni, amit előbb Albert Desz kollega elmondott arról, hogy Brazíliában súlyos állatjóléti problémák is felmerülnek, különösképpen például az állatszállítás terén. Az Európai Parlament alig néhány hónappal ezelőtt fogadott el egy rendeletet a fókatermékek importjának a tilalmáról a tilalom bevezetésének az volt az indoka hogy a világ sok részén a fókákat olyan módon ölik le ami az európaiak számára erkölcsileg morálisan elfogadhatatlan. ez egy nagyon vitatott döntés volt de kétségtelenül precedensül szolgálhat tehát úgy tűnik hogy az európai unió alkotott egy olyan jogszabályt ami lehetővé teszi hogy állatjóléti megfontolások alapján valamely terméknek az importját megtiltsuk. E, én azt hiszem, hogy az Európai Uniónak ezzel a precedenssel jobban kellene élnie, és hogyha nem is sikerült e, a WTO-ban, a világkereskedelmi szervezet tárgyalásain belül e, megfelelő nemzetközi jogi felhatalmazást nyerni arra, hogy állatjóléti okokra hivatkozva az importot korlátozni lehessen, használjuk ki azt a precedenst, amit a fókatermékek kereskedelmének, importjának a megtiltásával létrehoztunk. Ez egy kiváló jogi alap arra, hogy ilyen intézkedéseket a jövőben az Európai Unió bevezethessen, és azokat az állatjóléti normákat, amelyeket mi az Európai Unióban a saját termelőinkre rákényszerítünk, amelyeket alkalmazunk, azokat a normákat az importtal szemben is követelményként előírjuk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, a bizottságnak adom meg a szót, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr. Elég egész sor kérdés fogalmazódott meg az irányunkban. Először is engedjék meg, hogy a legforróbb témákkal foglalkozzak. Először is beszéltünk ugyebár a tranzitról. Tehát az a hústermék, amely tranzit formájában bekerül az Európai Unió területére, annak meg kell felelni a mi állategészségügyi előírásainknak. Tehát ez nem, egy nem enged teret csalásnak, visszaélésnek. Tehát ilyen módon hús nem kerülhet harmadik országba az Európai Unió területéről. Tehát Jövőben is szeretnénk törekedni a csalások, visszaélések visszaszorítására, és természetesen foglalkozunk az élőállat állomány állatjóléti érdekeivel, érdekeivel tehát különösen ami az állattranzitokat enge életi, tehát olyan hús, amely Amerikából Oroszországba irányul, tehát ezeknek meg kell felelniük az Európai Unió vonatkozó normáinak. Tehát itt egyetértés van a részünkről. Na most, ami a nyomon követhetőséget érinti, ez is többször elhangzott. Természetesen Brazíliában nagyon sok szarvasmarhát látunk, amelynek nincs ír füljelzője. És, és a tenyésztelepeknek csupán csak egy százalék a regisztrált, és csupán csak egy százalék felel meg a mi elvárásainknak, ami a nyomon követhetőséget illeti. Tehát, ahogy mondom, ez a brazil szarvasmarha állomány 1%-át érint, érinti ez csak, tehát ez 1% regisztrál csak, és ezt az 1%-ot lehet csak az EU-ba exportálni. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sok szarvasmarha van még Brazíliában, amelynek nincs füljelzője. De ezeket nem exportálják az Európai Unióba ezek az állatoknál ellenőrizik, hogy 40 napig a megfelelő telepen tartózkodtak, 90 napig pedig nem hagyták el a régió területét. Az is elhangzott, hogy jelöljünk ki egy telepet önkényesen, és nézzük meg. Persze, ezt szoktuk, ezt, csin- ezt szoktuk csinálni, Revers úr itt ül mellettem, és tanúsítani tudja. Ez a ellenőrző körútainknak a legfontosabb része. Tehát meglátogatjuk a regisztrált telepeket, és ellenőrizzük, és nem csak harmadik országokban végezzük ezt, hanem a EU területén is. És ilyen módon akarjuk biztosítani a nyomon követhetőséget az Európai Unió területén is. Na most, hogy jó jelentése ez, vagy rossz jelentése erre a kérdésre is kitérnék. Tehát évente 150 különféle jelentés születik meg ezzel a kérdésben. Több mint 150 alkalommal végeztünk ellenőrzéseket 50%-ban tagállamokban, 50%-ban tagállamokon kívül, Mindenkit felkérek arra, hogy lépjen rá a weboldalunkra, ki egy országot, azt, ami a legszimpatikusabb a számára, és olvassa el az ott megszületett jelentéseket. Ezek a jelentések rendkívül profi módon készültek, azt hiszem, hogy a legjobb minőségben készültek. Mi egy ellenőrnek a legfontosabb célja, hogy valamilyen hiányosságot találjon természetesen kisebb jelentőségű hiányosságokat, nagyobb jelentőségű hiányosságokat, és aki Brazíliába látogat, ő nagyon szívesen készen áll arra, hogy egyben az egyben megválaszolja az önök kételjeit és kérdéseit egyik a legmegbízhatóbb és legtapasztaltabb ellenőrinknek. Na most, ami a takarmányozást illeti, állati eredetű termékekkel nem lehet takarmányozni az Európai Unióban, ez meg van tiltva, és 1997 és 99 közötti sertéspestis járvány, amelynek 11 millió sertés esett áldozatául, ez is arra vezethető volt vissza, hogy állati eredetű takarmánnyal látták el ezeket az állatokat, amelyek későbbiekben elpusztultak. Tehát nem akarjuk ezt a hibát újra elkövetni, tehát ezért megtiltottuk az ilyen típusú takarmányozást Na most az egy, valaki hozzászólt a vágóhidakban uralkodó állapotokról. A, vág, a brazil vágóhidakban rendkívül magas normák érvényesülnek. A brazil állategészségügyi hatóság ellenőrzi ezeket rendszeresen, tehát mindenkit biztosíthatunk, hogy a legmagasabb sztenderdeknek felelnek meg. Sok esetben a közösségen belüli standardokat messze meghaladóan jól működő telepvágóhidakról eh, van szó. Múlt évben az odalátogató képviselők maguk is meggyőződhettek arról, hogy ezek a vágóhídak rendkívül jól felszereltek, és a termékek nyomon követhetősége megfelel a legkényesebb elvárásoknak is. Természetesen a jelentésben is, amelyet itt önök megismerhettek, ez tartalmaz megjegyzéseket azzal kapcsolatban, hogy a 12 meglátogatott telephelyről 6, illetve 3-ban találtunk kisebb jelentőségű problémákat, és másik háromban pedig nagyobb, súlyosabb problémákat véltünk felfedezni. Tehát, hogyha önök részéről igény van arra, akkor szívesen végigmegyünk ezeken a problémákon, részleteiben is, vagy nagyon szívesen válaszolunk kérdés, egyedi kérdésekre is ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, én azt hiszem, hogy elég széles körű vita alakult ki. Egyébként is gyakran hangoztattuk aggájainkat a WTO ezen pontjaival kapcsolatban, már az előző témában is az európai határok nyitottsága tekintetében, mert itt számos olyan termék van forgalomban, amelyek nem tartják tiszteletben az európai szabályokat ahogy mi betartjuk, úgy azt hiszem, hogy mások is elvállaljuk, annélkül, hogy protekcionizmusan lennénk vádolhatók. Persze ezt figyelmesen kell, és fokozatosan a döntéseink hatására vigyázva azért. Ha nincs ehhez további hozzáfűzni való, akkor én úgy gondolom, hogy le is zárhatnánk a mai ülésünket, és holnap reggel találkoznánk újra. A, ugye 10 órakor kezdődik maga az ülés. Nem, kis keveredés van. Kilenckor a koordinátoroknak kezdődik, és az egész bizottságnak pedig 10 órakor kezdődik az ülés. Kellemes estét kívánok!